Bene, diamo inizio alla commissione. Kezdjük a szakbizottsági ülést. Első két pontunk. Szavazás. Az egyszerűsített eljárásról két kérdést illetően. Az első a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogszabályok. A szakbizottság legutóbbi ülésén úgy döntöttünk, hogy egyszerűsített eljárást fogunk alkalmazni ennek a témának az esetében. A 46. cikk első bekezdése értelmében ha a tagok legalább egy tized egyetért, tehát öt tag, akkor módosítások nélkül elfogadjuk a jelentést. Már elfogadtuk ezt a határozatot, most formalizálnunk kell. Ahogyan mondtam, a közös agrárpolitika területét érintő elavult tanácsi jogszabályokról van szó. Van-e kifogás? Rendben, ha nincsen kifogás, ebben az esetben a jelentést elfogadottnak tekintjük. Hasonlóképpen kerültünk sort a második szavazásra, amely a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházására vonatkozik. Legutóbbi ülésünk során úgy döntöttünk, hogy az egyszerűsített eljárást fogjuk alkalmazni ennek a témának az esetében. A 46-os cikk első bekezdése értelmében, ha a tagok egy tizede egyetért, a jelentést módosítások nélkül elfogadjuk. Itt is megkérdezem, hogy van-e kifogás ezzel kapcsolatban. Ha nincs kifogás, ebben az esetben a jelentés szintén elfogadottnak tekintjük. Most pedig nézzük a költségvetés eljárást, a 11-es rendi pontot, 2010-es költségvetés harmadik szakasz, Elizabeth Jegle a jelentéstevő. Szavaznunk kell a véleménnyel kapcsolatosan 2010-es költségvetésről a legutóbbi szakbizottság, szakbizottsági ülésen a pénzügyi részt megszavaztuk, most a szövegekről kell szavaznunk. Érkezett néhány módosító indítvány. Ezen módosító indítványokkal kapcsolatban kell szavaznunk. Jegle asszony fel kíván szólalni a szavazás előtt? Nem. Jegle asszony nem kíván felszólalni, tehát kezdjük meg a szavazást. Négy módosító indítványunk van, melyről szavaznunk kell. Kezdjük. Egyes számú módosító indítvány. 6E bekezdés. Delange tollából származik a módosító indítvány mellette. Ellene tartózkodás. Az egyes módosítót elfogadtuk. Kettes számú módosító, papasztamkosz részéről tízes bekezdésre vonatkozik. Mellette Scusate. E adesso per favore chi... Ellene. Ki si astiene? Tartózkodók. A módosítót elfogadtuk. Hármas számú módosító, papasztamkasz részéről 10 elbekezdés mellette, ellene tartózkodók, fogadtuk a módosítót. Utolsó módosító indítvány. külön szavazást kértek. Az első részről szavazunk. Ki van az első rész mellett? A lulling módosítóról van szó. Mell ellene? Ki tartózkodik? Az első részt elfogadtuk. A lulling módosító második része, ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? A módosítót elfogadtuk. Most pedig a módosító javaslatok egészéről kell szavaznunk, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönetet mondok Ah, szóval oké. Okay. Elnézést, egy tartózkodó volt, tehát nem egy egyhangulag fogadtuk el. Jegle asszony kért szót, meg is adom neki a szót szívesen. Köszönöm, elnök úr! Elnök úr, valamennyi kollégának köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, a költségvetés és költségvetés módosításban nyújtott támogatásért, ami a számokat illeti. A szakbizottságot arról tájékoztatnám, amit valamennyien táj- tudunk, hogy a számokról megállapodtunk, és ezzel a szavazással még egyszer rögzítettük mindezt, tehát ezen már túl vagyunk, és természetesen ajánlatokat kellett tennem, hogy a költségvetési szakbizottság visszamenjen a számokat, illetően is megegyezés alapuljon, alakuljon ki. A költségvetési szakbizottság ma és holnap szavazik erről, tehát nem vagyunk csalódottak, kötelezettek vagyunk arra, hogy a mázson, a mozgástéren belül maradjunk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos jelzés a mezőgazdasági szakbizottság részéről, a tejtermelők részére is. Köszönöm szépen. Elnök, Köszönöm, Jegle asszony, köszönöm valamennyiüknek. Most pedig, ha egyetértünk vele, eltérünk a 12-es pontra az EU vidékfejlesztési politikája címmel. Loritz Hoffman itt van körünkben az Európai Bizottság részéről a mezőgazdasági főigazgatóság képviselője ő, aki beszámolót fog tartani nekünk a vidékfejlesztés tárgyában. Azt hiszem hasznos lenne a kap állapot felmérésének végrehajtási módozatait is kommentálni, pontosan a területfejlesztés a vidékfejlesztéssel összefüggésben. Meg is adom Loris Hoffman asszonynak a szót, és természetesen ezt követően megnyitjuk a vitát. Tessék! Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy az az egység, ahol dolgozom, a horizontális aspektusokkal foglalkozik a vidékfejlesztés politikában. Elemezzük és javasoljuk a jövő vidékfejlődési politikáját. Vannak földrajzi egységek, amelyek a tagállamok specifikus problémáival foglalkoznak, és azzal, hogy a politikát eh, hogyan lehet végrehajtani. Nos, egy kicsit visszatérve időben. A vidékfejlesztési politika az 1970-es évek elején kezdődött. Akkor volt néhány intézkedés, eh, például a kevésé kedvező helyzetben eh, lévő hely területek támogatása, illetve fiatal mezőgazdászok támogatása, de ehhez más beavatkozások is járultak az idők során. Egyre több lett a nyugdíjazás, az átadás vált szükségesé a piac ismeretében. Manapság olyan helyzetben vagyunk, amikor megváltozott jelentős mértékben a 2007-2013-as periódus megközelítése. Ezt úgy kell érteni, hogy 2007 előtt három alapunk volt, különböző, amelyekkel a vidékfejlesztésbe be lehet lehet avatkozni. A Guidance Fund, az EGGF és az új tagállamoknak az eszköze. Ezekhez a projektek programozásának legalább öt fajtája járult. Az egy, kettő, hármas célkitűzések járultak. Ez egy jelentős teher volt a tagállamok számára, különböző programozási és programkezelési ö, módok voltak, és különböző szabályok voltak érvényben az ellenőrzésre és végrehajtásról. Könnyítendő a helyzetet, mert jelezték a tagállamok, ez komoly teher. Az új periódusban olyan helyzetben vagyunk, amit a kép alján lehet látni egy alap van, európai mezőgazdasági alap a vidékfejlesztésre. E a FRD. Ez biztosítja, hogy közös programozási rendszer legyen, egy irányítási és ellenőrzési rendszer úgy látom, hogy ez a tagállamok számára könnyebbséget jelentett. Nos, ez maga az alap, amelyből kiindulunk. Mint látható, a második szinten a képen a fő célok. A hozzáférés, milyen célkitűzések vannak, milyen prioritások. Az első prioritás a versenyképesség. A versenyképesség az fontos a mezőgazdasági számára, a különböző változó helyzetekhez való adaptálódás. Innovatív termelés, innovatív megközelítés szükséges mindegyik esetben a tagállamok választhatnak az intézkedések körül. Nos, ez a versenyképességet szolgálja. Az üzemmodernizálás, modernizálás, a feldolgozás és marketing tevékenységnek a támogatása, együttműködés a partnerek között, ezeket mind támogatjuk, valamint támogatjuk a természeti katasztrófák következményeinek felszámolását és a mezőgazdászok képzését. Azt hiszem, hogy erre is az utóbbi években egyre jobban sikerült odafigyelni. A jól szervezettség ezt is megköveteli. Akkor hatékony a munka, ha tudják a mezőgazdaszok, hogy mit, mikor kell csinálni. A második célkitűzés a környezet és földgazdálkodás. Itt jól ismert intézkedések vannak a vidékfejlesztésben. Az egyik a hátrányos helyzetű területek nek a támogatása. Itt kompenzációt kapnak a mezőgazdászok, mert olyan vidéken dolgoznak, ahol folyamatos természeti hátrányok vannak. Különösen fontosak ezek a kompenzációs kifizetések a hegyvidékeken, ezek beletartoznak a kedvezőtlen helyzetű vidékekbe. Lehet támogatni a mezőgazdászokat a Natura 2000 projekten belül is. Itt külön specifikus feltételek vannak megszabva. Vannak erdészeti intézkedések, az egyik legfontosabb a vidékfejlesztésben a mezőgazdasági környezeti rész. A harmadik rész a kapcsolat a mezőgazdaság és a vidék egyéb gazdasági tevékenységek között. A cél az, hogy a mezőgazdaság diversifikálódjék és kapcsolódjék más gazdasági tevékenységhez. Itt gondolunk az idegenforgalomra, ez egy teljesen nyilvánvalóan olyan kapcsolat, ahol a, olyan ö, tevékenység, amely a mezőgazdasággal szoros kapcsolatban van, infrastruktúra, alapinfrastruktúra, itt jön be a széles sáv, azt is támogatjuk, illetve más tevékenységek is ö, falu megúlít, kutatás, mikrovállalkozás más területeken, mint a mezőgazdaság. Ezek a különböző célkitűzések bizonyos egyensúlyban állnak a programban. A szabályozás arra kötelezi a tagállamokat, hogy a költségvetésük egy részét erre a három területre költsék 21 ot kell a versenyképességekre, 25%-ot a ö, környezetre és 10%-ot a ö, diversifikációra. Ez mind a ö, líderhez kapcsolódik. Az nem e, maga egy metódus, ez a ö, helyi akciócsoportokra alapszik a ö, régiók fejlesztésére. Ez a ö, helyi döntéshozatalt segíti elő. Mi ezt támogatjuk, de a líder csoportok mind három célkitűzésből választhatnak. Ők választják ki, hogy mely intézkedést tudják legjobban használni. Egyelőre a hármas célkitűzés áll a legközelebb a stratégiájukhoz intézkedések szolgálnak a végrehajtásra, mint ahogy az itt látható. Nos, csak hogy képet adjak arról, hogy hogyan szolgáljuk a célkütőzéseket, hogyan kívánunk hatni, hogyan tudják fókuszálni a tagállamok ezt a politikát a szükségleteikre. Nos, hogyha pozitív hatást akarunk gyakorolni a környezetre, ez lehet tájkép megtartása, biodiversitás, víz mennyiség és minőség, talajminőség, megújuló energiák. Nos, ezeket az intézkedéseket fel lehet használni, amik itt az ellipszis forma körül vannak. Az intézkedések különböző területről, területekről származnak, és különböző célokat szolgálnak. Lehet itt képzés, ez is pozitív hatással lehet az zöld rész, a második rész, második tengely a, talán a legjellegzetesebb, de a harmadik tengely a kék is jelen van. A tagállamok hogyan tudják meg, hogy mely intézkedéseket lehet alkalmazni. A 2007-2013-as időszakra úgy gondoltuk, hogy szükséges a stratégiai megközelítés. A múltban azt láttuk, hogy a sok intézkedés, 40 intézkedés volt a vidékfejlesztésben, ez olyan helyzethez vezetett, amikor a tagállamok egyik után a másikat választották, vagy ö, hagyományok alapján, alapján választottak. Nos, úgy gondoltuk, hogy stratégiai gondolkodás szükséges. Ezért a tagállamokkal együtt az EU stratégiai irányelveket megfogalmaztuk, és ebben olvashatók a vidékfejlesztési politika prioritásai EU szinten. Ez az általános prioritásokból ö, származik a fenntarthatósági ö, célkitűzésből, illetve a ö, Lisszaboni ö, növekedési stratégiából. Tehát lefordítottuk az aspektusokat vidékpolitikára. A tagállamok elemezték a helyzetüket, vidéki területeket, milyen lehetőségek vannak arra, hogy változtassanak a helyzetem. Ezek után felvázolták a nemzeti stratégiai tervüket, amelyek a prioritások közül azhoz kapcsoltak, ami a leginkább megfelelt a tagállamnak. A tagállam kell megállapítsa, hogy mire fókuszál a következő periódusban. A nemzeti stratégiák alapján a tagállamok programot állítanak össze, és a programokban döntenek arról, hogy mely intézkedést választják. Szerintük melyik a legmegfelelőbb intézkedés ahhoz, hogy megfeleljenek a stratégiának. Ezután a program jóváhagyás ilyen, majd a végrehajtás. Van monitoring bizottság, amely nyomon követi, illetve értékelő tevékenységünk, amelyen megvizsgáljuk, hogy a politikákat hogyan hajtották végre, mennyiben szükséges változtatás. E folyamatból származik 27 nemzeti stratégia terv egy per tagállam. Programozási szinten vannak tagállamok, amelyek egy alkalmaznak, és vannak önök, vannak ön tagállamok, szövetségi államok, nagyobb államok, Spanyolország, Németország, Egyesült Királyság, ahol régió programok vannak, Franciaországban is például. Ez 88 nemzeti és regionális programot jelent, és két nemzeti keretprogram. Spanyolország és Németország esetében. És négy program van, amelyik nemzeti vidékfejlesztési hálózatot hoz létre. Itt információ csere, csere történik, és kapcsolatban van a politikai szint, a résztvevők és a hatóságok, valamint a mezőgazdászok között. Van az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és a tagállamok nemzeti hálózattal is rendelkeznek, de hát nem kell megszervezniük ennek a programnak megfelelően. Nos, pedig beszéljünk a költségvetésről. Az egész periódusra 90 milliárd euró volt a 27 tagállamnak, ehhez a nemzeti társfinanszírozás járul, és a nemzeti plusz egyes területeken, valamit a magán szektor hozzájárulás, hiszen PPP van gyakran. Ha megnézzük az egész volument, amelyet sikerült megmozgatni, akkor 225 milliárd eurónál tartunk a 2007-2013-as időszakban. Hadd mondjam el, hogy a ö, nagy a különbség a ö, társfinanszírozott és nem társfinanszírozott ö, politika ö, között. Itt tehát vannak más ö, források, és hát igen, nagy a kihatása a ö, magánszektor részvételének. Ez a kép azt mutatja, hogy a pénzt hogyan osztották fel a tagállamok a különböző célkitűzések között a nagy blokk, az első tengely, a versenyképesség, szüzerkezetváltás, a második pedig a második tengely pedig a környezet. Ez a kettő nagy említendő, a többi az szerényebb. Ez az általános, a globális kép, de a tagállamok ettől eltérhetnek. Attól függően, hogy milyen az egyéni helyzet, ők hogyan kívánják megosztani a rendelkezésre álló költségvetés. Nos, állapotfelmérést végeztünk. A központi gondolat az volt, hogy a mezőgazdaságnak és a vidékfejlesztésnek adaptálódnia kell a klímaváltozáshoz. Ehhez intézkedéseket kell hozni, ennek megfelelően kell beruházni. A prioritások ö, már ö, olvashatók abba az öt ö, francia bekezdésbe. Az első ö, pillérből a másodikba lehetséges átadás, ez meg is történt. 3,36 milliárd euró pluszt jelent ez, amit az éghajlatváltozás, biodiversitás, vízgazdálkodás terén használhatnak fel a tagállamok. Ez más, mint az eredeti javaslat. Az innováció fontos eh, szempont. A eh, gazdaság élénkítési eh, programról az állam és kormányfők eh, döntöttek a eh, múlt év végén. A cél beruházás segítése az infrastruktúrába és közberuházásokban egy milliárd euró került még ebbe a borítékba az infrastruktúra javítása érdekében vidéken, mert ez külön probléma. A számok világosan mutatják, hogy a vidék a városhoz képest rosszabb helyzetben van, például a széles sáv szempontjából. Ez a vidéknek lehetővé teszi, hogy gyorsabban felzárkózzék, és lehetőséget kap arra, hogy szembenézzen a nehézségekkel, hiányosságokkal, amelyek a gazdasági, inkább ezt kell mondani, sem pénzügyi válságból származnak. Egy milliárd euróról van tehát szó, ez nem kötelező, nem kötelező ezt a szélesávú internetre fordítani vidéken, hanem lehet az egyéb prioritásokra is, amelyeket az állapot felmérésben megállapították. Nos, hol tartunk most? Egy olyan ponton tartunk, amikor július végén, közepén megkaptuk a tagállamok programmódosítását, mert figyelembe kellett vegyék a plusz összeget, a gazdasági élénkítési programból származó összeget, és ezt a pénzt a prioritások között meg kellett osszák. 88 programunk van, és az állapot felmérést kombináltuk a élénkítési programmal. Nagy a nyomás rajtunk, mindannyian tudjuk, hogy koncentráltan kell dolgozni. Ezt a, ezeket a programokat az év vége előtt jóvá kell hagyni. A költségvetésünk 2009-re megvan. Ezt fel kell használni, különben odavész. Ez a gazdaság élenkítő programban van, van egy összeg 2009-re, 2010-re, 2009-re 600 millió, és ezt feltétlenül azt, ezt feltétlenül azt jelenti, hogy a program módosításokat gyorsan jóvá kell hagyni. Még végezetül hadd adjak egy képet arról, hogy a tagállamok mit kezdenek a plusz pénzzel, ami az állapotfelmérésből és gazdaságélénkítési programból származik. Ez egy előzetes kép, még folyik a tárgyalása a tagállamokkal. A megvizsgáljuk, hogy jól fogalmazzák -e meg a szükségleteiket. De egyelőre úgy néz ki, hogy több mint egy harmada pénznek a biodiverzitás prioritásra fordítandó, a második legnagyobb rész 23% a vízgazdálkodásra, utána következik 15% a tejiparra, úgy tűnik, hogy ez is komoly probléma az államoknak, és természetesen a maradék részek is hát jelentősek, de hát tíz körül mindegyiknél a szélesávú internet és a ö, klímaváltozás, a megújuló energia 6%-ot kap. Ez egy előzetes kép, amely a tagállamok választására, döntésére alapszik. Elnézést nem tudtam rövidebben megfogalmazni ugyanezt. Köszönöm. Molto bene, grazie, ringrazio. Köszönjük az Európai Bizottság képviselőjének, Aris Hoffman asszonynak ezt a beszámolót. Üdvözölni szeretném körünkben Észak-Írország parlamentje mezőgazdasági szakbizottságának tagjait, akik itt vannak ma körünkben. Ezzel meg is nyitnám a vitát a bizottság beszámolójával kapcsolatban. James Nicholson kért szót, tiéd a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni Észak-Írország parlamentjétől érkezett kollégákat nagyon szerencsétlen, kicsit csúfoltan vagyunk, és nem igazán hallják az ön, mert ön az saját anyanyelvén beszélt, és tolmácsolás pedig nincsen, de hát ezzel együtt üdvözlöm őket. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért az előadásért, amit most reggel meghallgathattunk. Kitűnő tájékoztató volt ez, több nagyon fontos aspektust is felvázolt, amik fontosak a vidéki és a mezőgazdasági közösségek támogatása szempontjából és nagyon nagy mértékben sok gazdálkodó látja azt, hogy ez mennyire fontos kérdés. Az igazi probléma a második pillérrel valójában mindig is az volt, amióta kitaláltuk, és a Franz Wissler biztos szorgalmazta, hogy sosem került mellé elegendő pénz. Mindig ez volt a probléma. A második pillér azért van, hogy a reálgazdaságot segítse, de ha nincs benne pénz, és sosem volt benne elegendő pénz, akkor próbálunk kilábalni ebből a helyzetből, de még mindig nincs elég pénz. Mert az összes pénz, amit ö, itt a kivetítőn is, az mind nagyon jó, nagyon jó milliárdokról beszélni, de látom, hogy itt 27 tagállamra kerül ez szétosztásra, különböző régiókra, és mire eljut a terepre, addigra már csak egy fillérekről beszélhetünk. És ez az igazi probléma a vidékfejlesztéssel. Tehát mindaddig, amíg nem kapunk nagyobb pénzügyi támogatást, ez nem fog működni. A szerkezet átalakítása a vidéknek eh, az is fontos, eh, szemünk előtt változik. Hát ugye beszéltünk a különböző iparágakról. Egyre több gazda szorul ki a termelésből, és a teljes eh, idős foglalkoztatás helyett egyéb tevékenységet kénytelenek választani mert, egy, mert a földről való foglalkozás, gondolkodás, gazdálkodás vagy gondoskodás sem tud megvalósulni. Nincs meg a kellő jövedelmezőség a mezőgazdaságban. Látjuk a problémát a tejgazdaságokban. Tegnap besz- elmondtam már, hogy beszéltem a gazdákkal, Azért az Európa behozott egy európai elektronikus juh uh, azonosítót. Ez, ez Brüsszelben eldöntötték, és ez azt is jelenti, hogy egy elektronikus berendezések kellenek ahhoz, hogy a birkát azonosítani tudjuk. Ki fog annyi húst tudni termelni és eladni, hogy ez meglegyen Enélkül nem tudják a szerkezet átalakítást végigvinni. Munkahelyeket veszítenek el emiatt díjat. Amit elmondott a ö, hozzáféréshez, az nagyon jó, de a tervezési politikákat a régiókban ugyancsak úgy kell kialakítani, hogy a gazdaságok fejlődőképesek legyenek, és a jelenlegi politika ezt nem teszi lehetővé. Sőt, kifejezetten akadályozza a gazdálkodókat a diversifikálásban mert a nagyok, nagyok kapják a pénzeket, az a keveset, ami egyáltalán van, és de és vannak időszakok, amikor az észszerű jó kormányok és megpróbálják eh, elérni, amit lehet. És hát üdvözlöm azt a helyzetet, de szeretnék még egy kérdést feltenni, és tudom, hogy már túl hosszan beszélek, elnök úr. Említette, hogy 600, ezer, 600 ezer, vagy 600 millióról említett. A kormányok olyan helyzetben vannak-e jelenleg, hogy a bele tudjanak igazán szólni a ö, javaslatokba. Mert még hát csak három hónap van ebből az évből. Hogy ez a pénz, ez megfelelően kerül-e majd elközön, ö, elköltésre, vagy pedig ez egy elveszett pénz lesz, és a vidékiek ebből megint semmit nem kapnak. Köszönöm, James. Természetesen a vita után megadjuk azt a bizottság képviselőnek, hogy válaszolhasson. Morvai Krisztina kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezeket a hatalmas összegeket látva, és egy ilyen csodálatos bemutatót végignézve amit ezúton is köszönök megtapasztalva ezeket a nemes célokat és elveket az ember azt gondolná nincs fordtás ezek szerint van köszönöm szépen az ember azt gondolja hogy a vidék Nincsen? Shall I speak English? Should I speak English then? Or? No English I'm happy to speak English if that makes life easier. Okay, I, I speak English then. I, I apologize for my Hungarian um, constituency back home who expects me to speak. Akkor elnézést kérek, de nem működött, úgy tűnik az a tolmácsolás működött. Tehát a ö, célok, a kitűzések Nincsen semmiféle probléma, működik a tolmácsolás, egyáltalán nincsen. Tehát nyugodtan beszéljen ö, magyarul. Látva ezeket a, az elképesztő számokat, óriási összegeket, és a nemes célokat és elveket, az ember azt gondolná, hogy a vidék virágzik, és a vidéki emberek gazdák kisgazdák családi gazdák egyenesen egy földi paradicsomban érzik magukat. hát ez nincs gy legalábbis az én hazámban magyarországon biztos hogy nincs gy sőt ennek az ellenkezője az igaz. hova tűnnek tehát ezek a pénzek? én azt szeretném megkérdezni az előadótól hogy milyen ellenőrzési mechanizmusok állnak rendelkezésre hogyan követeli meg az európai unió hogy a tagállamok elszámoljanak ezekkel a hatalmas összegekkel? ha esetleg lenne olyan ország az európai unióban biztos nincs de ha mondjuk lenne olyan ahol ezeknek a pénzeknek a nagy része haverok pajtások elvtársak hálózatainak a zsebébe vándorolna és nem pedig a vidéki emberek életének a megváltoztatására és a vidék fejlesztésére akkor mit tenne az európai unió? hogy tudja ezt ellenőrizni? hogy követi ezeknek a pénzeknek a sorsát? hogyan ellenőrzi azt hogy az adófizetőknek a e, fillérjei valóban arra a célra költődnek e el amikre szánják. tehát szeretnék nagyon konkrét választ kapni arra hogy hogyan ellenőrzik ezeket a pénzeket hogyan akadályozzák meg azt hogy ezek a pénzek sikkasztás korrupció saját zsebre való költés tárgyai legyenek. és még egy kérdés hogyan lehet bevonni a civil társadalmat az érintetteket a gazdákat családi gazdákat kisgazdákat vidéki embereknek a különböző civil szervezeteit vidéki nők szervezeteit például a döntésekbe arról hogy ténylegesen ezeket a pénzeket hogy költik el az ember azt gondolná hogy egy normális demokráciában ez úgy megy hogy a választott képviselők jó döntéseket hoznak de mégiscsak állandóan a civil társadalom bevonásáról beszélünk hogyan garantálja a civil társadalom részvételét a döntésekben az európai unió ekkora pénzek esetében? köszönöm. Grazie, parola Martin Köszönöm, Martin Horslin kap szót. És mit szóltak? Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy ez a program a az agrárpolitika jövőbeli fejlesztése szempontjából döntő jelentőségű. Éppen ezért figyelnünk kell arra, hogy olyan jelentéseket kapunk, amelyek beszámolnak ezen programok sikereiről. Nagyon sok jó megközelítés van, ezzel egyetértek, mégis felmerül a kérdés, hogy a helyszínen mi is érkezik meg mindebből, és mit lehet felhasználni az új munkahelyek teremtésére irányuló program hiányzik a vidékfejlesztés területén. Szép program, a mezőgazdaság versenyképességére irányuló program, azonban kérdés, hogy hogyan tudjuk a nagy üzemeket előmozdítani, de ezáltal a kis üzemeket viszont elnyomjuk, és munkahelyeket semmisítünk meg. Tehát kritikusan fel kell tennünk a kérdést, hogy ezeket a pénzeket az egyes tagállamok hogyan tudják helyesen felhasználni. Például a teipar területén hogyan lehet a növekedést elősegíteni, viszont láthatjuk, hogy akkor ott a túlzott, túltermelés problémája is kialakult. Tehát ezeket az eszközöket, forrásokat helyesen kell felhasználni, célszerűen. Tehát nem csupán a növekedést kell forszírozni ezáltal nem biztos, hogy segítünk a tejtermelőknek. Ezután felmerül a kérdés, hogy egyes forrásokat a szélesávú internet kiépítésére használunk, és hogy miért ezen programok keretében tesszük ezt, hiszen nagy nemzeti programok vannak ezen a területen, felmerül a kérdés, hogy ezen programok keretében kell -e ezt előmozdítani mikor ez a konjunkturális programok klasszikus feladata lenne, tehát nem a mezőgazdasági forrásokat kellene erre a célra felhasználni, tehát ezt is felül kell vizsgálni, hogy ez észszerű-e. Harmadik kérdés, az a benyomásom, hogy az új célkitűzések, amelyeket megfogalmaztak, a klímaváltozás ellenében mit tud tenni a politika. Nos, az én benyomásom az, hogy a tagállamok nagyon mérsékelten hajtják végre az ilyenfajta programokat. Nagyon ambiciózus célkötőzéseket fogalmaznak meg, de az alkalmazott intézkedések nem célra vezetőek. Például a talajgazdálkodás csökkentése, a talaj felhasználás csökkentése, ez nem mindig valósul meg, éppen ezért nagyon szigorú ellenőrzésre van szükség, hogy a forrásokat valóban a célnak megfelelően használják -e fel, vagy pedig más programokra fordítják ezeket a forrásokat. Tehát a nemzeti programoknál valóban meg kell nézni, hogy a célkitűzések és az e- végrehajtás valóban megfelelő-e. Elnök, köszönöm Martin úr, Schmidt úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is üdvözlöm a Nicholson kollégát. Már lehetnek skótok lehetne skót is, és remélem, hogy folytatja a munkát velünk együtt. És köszönöm én is a bizottsági kollégának az tájékoztatóját. A hétfőn is volt egy megbeszélésünk. A komplementaritás a regionális fejlesztés és a vidék között és a mezőgazdasági politika között az mindenképpen üdvözlendő. Ami engem aggaszt az az, hogy a vidékfejlesztési költségvetés az tulajdonképpen a mezőgazdaságtól viszel pénzt és nem szabad elfelejtenünk, hogy a ö, vidékfejlesztés az tulajdonképpen a haba tortán, de először ö, kell, hogy legyen mondjuk gyümölcstermelést, és jelenleg nem így van a helyzet. A ö, ö, juhtenyésztők, amelyek húsra tenyésztenek juhokat, tönkremennek a tejgazdaságok, tönkremennek Európában, tehát a pénzek nem ott vannak, ahol kellene, hogy legyenek. Egy kicsit vannak olyan prioritások, amik nem azok, amik a legfontosabbak. Tehát egy kicsit úgy is tűnik, hogy túl sokat akarnak markol, akarunk markolni. És fontos lenne, hogy a nyereséges élelmiszer termelésre koncentráljunk, és hogy ez legyen benne a mezőgazdaság politikában. De Skóciában jelenleg folynak a tárgyalások a tejágazatról, és új kritériumokat igyekszünk meghatározni. De nagyon sok tagállam visszaélt a rendelkezésre álló költségvetéssel, nem objektíven használták fel, és ez adott esetben egy gyenge pont. Esetleg el tudnám mondani, hogy mi ez és ez az egész LFA politika nagyon fontos. Tehát itt említette a 600 milliót jó lenne tudni, hogy a tagállamok hogyan biztosítják azt, hogy ez megfelelően kerül elköntözésre több kormánynál is voltak problémák, és mi van akkor, hogyha elfolyik ennek a költségvetésnek egy része? Az elsődleges célja az európai agrárpolitikának, vidékfejlesztésnek az az élelmiszer önellátás biztosítás, az élelmiszer biztonság. Bene, onorevole Szekéreszki, a parola. Jeśli można zapytać, jakie są engedjék meg azt a kérdést, hogy mik a különbségek a célok, a prioritások tekintetében a második pillérben az új és a régi tagállamok között. Tehát azok az országok, amelyek 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakoztak, egy az egyben ö, viszonyban vannak az első, illetve a második pillért illetően, és a régi tagállamok pedig 70 százalék ban a második pillért illetően. Mik a prioritások ezen a területen? A második kérdésem, kiemelkedőnek tartom, hogy regionális differenciálásról ö, esett szó, hogy 88 program van, ezek tényleg nagyon különbözőek, mint ahogy különbözőek a mezőgazdaságok is Európában, és ezt a bővítés még inkább elmélyítette. Vannak piacgazdaságorientált mezőgazdaságok, és vannak szociálisan orientált mezőgazdaságok, amelyek lehetővé teszik a munkaerő felvételét a mezőgazdaságban. Hogyan lehet ezt a két megközelítést egy nevezőre hozni? Tehát egyrésztről versenyképesség, milyen eszközöket lehet felhasználni a támogatáshoz, hogy a kis üzemek, amelyek szociális jellegűek, vagy a régiók, ahol a mezőgazdaság valóban hátrányos körülmények között dolgozik, tényleg versenyképes legyen. Hiszen ott nagyon alacsony mennyiségeket termelnek, hogyan lehet ott a versenyképességet elérni. Ebben az összefüggésben az lenne a kérdésem, hogy rációs képességet hogyan lehet kulcsfogalommá tenni hiszen mindig az innovációs képességről beszélünk. Nos, ennek érdekében hogyan lehet felhasználni ezeket a forrásokat? Mikor kezdődik meg a vita a prioritásokról, a politikai célokról? A 2013 után kezdődő időszakra ez is érdekelne engem, hogy e tekintetben mi az Európai Bizottság elképzelése. És mi lesz a második pillérből? Ez a közös agrárpolitikához fog tartozni, vagy pedig a vidékfejlesztéshez? erről valóban vita folyt Fischer és Barnier biztosok között. És ezt újra át fogjuk élni. Ezt nagyon sok szakember tudja a regionális politika területén is, akik támogatnák azt, hogy a második pillér a regionális fejlesztésbe menjen át. És akkor mindig a vidékfejlesztés húzza majd a rövidebbet. Köszönöm, elnök. Köszönöm, most Nikulászko alelnök úr kap szót. Tisztelt elnök úr! Az én aggodalmam azzal kapcsolatos, hogy hogyan harmonizáljuk a különböző elemeit a nemzeti fejlesztési terveknek. Egész pontosan az, ahogyan igyekszünk egy egyensúlyt találni, a hármas tengely kiadásai, tehát az infrastruktúra és az egyes a versenyszféra kiadásai között. Például, hogy a mi nemzeti vidékfejlesztési programunkban nagyon sok projekt volt, ami infrastrukturális projekt, és nagyjából lefedi az összes rendelkezésre álló összeget 2013-ig. Versenyképesség szempontjából a benyújtott projektek ugyancsak nagyon nagy számúak, több száz projekt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 és ehhez támogatásra lenne szükségünk, hogy ezeket a létfenntartó gazdaságok meg tudjanak élni. De nem sikerült ezt egyenlőre kellő érdeklődést kiváltani az esetle potenciális kedvezményezettek körében. Hogyan fogják tudni a tagállamok megfelelően kiosztani ezeket a pénzeket, hogy tudják ezt felhasználni, hogy, ahhoz, hogy maximális hatékonyságot érjünk el, ami a jó gyakorlatok útmutatása útmutatóját illeti. Mit fogunk tenni? lesznek utak oda, ahova az emberek nem akarnak menni, mert ezeket a vidéki területeket el fogják hagyni, mert nem lesz gazdasági tevékenység. Tehát úgy kellene valahogy eljárnunk, hogy a tagállamok oda tudjanak adni pénzt, hogy elterjedjen a jó gyakorlat, hogy megfelelő képzésben részesüljenek a potenciális kedvezményezettek, mert egyébként ezek, ez sehova sem fog vezetni. Köszönöm. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowna pani, ja mam... Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. A következő észrevételem lenne, hogyha európai szinten előkészítjük a programokat, akkor gondolnunk kell a vidékfejlesztésre irányuló programra is, és ezen programok fejlesztésére aképpen, hogy az életminőség javuljon vidékben, vidéken. Ez vonatkozik olyan személyekre is, akik kis és közép üzemekben dolgoznak vidéken. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogy néhány éven belül ezek a programok működjenek. Mit akarunk változtatni vidéken e tekintetben, mit akarunk megtartani, hogyan akarjuk módosítani ezeket az üzemeket, és ami még inkább érdekelne, mi történik ezen üzemek területén, azaz ennek a szakpolitikának nem csupán a gazdálkodóra kell vonatkozni, aki most 40-50-60 éves, kérdés az, hogy ennek a programnak milyen kihatása van a következő nemzedékre, amely talán vidéken marad, vagy ahogyan a kolléga is említette, talán elhagyja a vidéki területet, és elhagyja a mezőgazdaságot, de esetleg vidéken marad. És akkor munkahelyekre lesz szüksége ennek a következő nemzedéknek. Munkahelyek és költségvetés. Mennyi ö, munkahelyet lehet teremteni? Üdvözlöm azt, hogy a közös agrárpolitika több, mint a termelés. Vitáznék azokkal, akik azt mondják, hogy több pénzeszközre van szükség a gazdál, csupán a gazdálkodók számára. Mert így módon a mezőgazdaság nem tud megváltozni nem csupán Lengyelországban, hanem egész Európában. Egy példa. egyszerűsítjük a támogatások kifizetését. a lehető leggyorsabban felhasználjuk a pénzeket a mezőgazdasági termelés számára, és ekkor csapdába kerülünk, hiszen nagyon sokat adunk ki a tejágazatban. Ez már a 2007-es évben megkezdődött, és 2010-ig folytatódik majd ez a tendencia de ez az alacsony árak tendenciát nem tudja megfordítani, és azt sem, hogy ez az ágazat nem rentábilis. Tehát jobb lenne, hogyha a tagállamok fegyelmezettebbek lennének, és inkább a vidékfejlesztésre fordítanák a pénzeket, tehát a képzés, az infrastruktúra, az életminőség javítására. Ezt mentalitásváltozásnak nevezem, amelyre vidéken is szükség van, hogy az új nemzedékek ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, amelyeket az idősebb gazdálkodók már elkövettek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most Giovanni Levia kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok az Európai Bizottságnak a beszámolóért, még akkor is, hogyha objektív módon szemlélve ezt nem tartom teljes mértékben megfelelőnek, hiszen egy olyan beszámolót hallhattunk, melynek első részében bemutatták a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó programozást, de semmit nem hallottunk a végrehajtásról. Nincsenek naprakész információink arról, ami a fizetési kötelezettségvállalásokat illeti az új programozási időszakban. Most azt kérjük, hogy többet tegyenek, azt kérjük, hogy tájékoztassanak minket a mezőgazdasági ágazat általános válsága tükrében, hogy mely erőforrások, amelyeket az egyes pillérre ö, szánnánk, ö, lesz, mely erőforrásoknak lesz nehéz a felhasználása, éppen amiatt, mert hiányzik a társfinanszírozás a gazdálkodók részéről. Kérdés az, hogy milyen előrehaladások történtek ezen források felhasználásában. A 2000-2006 közötti régi programozási időszakban megszületett a költségek elszámolása erre az időszakra vonatkozóan, és szeretném megtudni, hogy ennek a programozási időszak, ebben az időszakban hogyan tudtuk felhasználni a forrásokat, hogy ebből le tudjuk vonni a megfelelő tapasztalatokat. Az erőforrások felhasználását illetően kérdés, hogy milyen százalékban tudták ezeket a forrásokat felhasználni, és nagyon hasznos lenne ezeket megtudni, illetve megfelelő információkat kapni az Európai Bizottságtól. Köszönöm, Giovanni Lavia, most Luis Capola Santos kap szót. Eh, um Nos, elnök úr, nagyon röviden szólnék hozzá. Először is köszönet a bizottságnak, hogy röviden formatált jelentést ad közre. Fontos ezt a formatált információt megkapni a mandátumunk elején. Mert óriás a felelősségünk, és óriási a lehetőségünk is, hogy ezt megfelelően felhasználjuk. Azt hiszem, hogy nem kell gyanakodni a mezőgazdaszokra, vagy a hatóságokra. Megvan az uniónak a saját ellenőrző mechanizmusa. A csalások szintje nem magas. Tehát eme gyanú nem kell megfogalmazódjék a képviselőkben hogyha gyanú merül fel, akkor azt nem itt kell fel merüljön, hanem európai szinten a nemzeti hatóságokkal szemben. Megfelelő kell legyen az ellenőrzés. Hogyha valami nem jól működik, akkor új gyakorlati modellre van szükség jó megkapni ezt a, az információt, de valójában tevékenység ső napunk, munkanapunkon elkezdődött. Tudni kell, hogy mennyi pénz áll rendelkezésére a mezőgazdasz, mezőgazdászoknak, és hogy jól vagy rosszul költik el. Szerintem jól. Formatált modellre van szükség, hogy tudjuk értékelni a helyzetet, és le kell bizonyosodni a felől, hogy a mezőgazdászok kapják a pénzt, hiszen nélkülük nem lesz vidékfejlesztés. Szerintem most a jó formátumnál tartunk, a jó modellnél átfedés van a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés között. A kettő nem összeegyeztethetetlen, kapcsolódnak, de jobb modell szükséges. Egy jövőbeli más formátum szükséges. Grazie, Luis. Köszönöm, Luis. Kelly képviselő kapszót. Thank you. Um... Köszönöm szépen Köszönöm a kiváló prezentációt a sok részlettel. Ezt nyilván napra készé kell tenni nem sokára, és üdvözlöm az észak ír képviselőt, magam is arról a vidékről származvám. Az első, tehát ír lévén a az első kérdésem Nikolson kollégáihoz kapcsolódik. Nem szeretnék elismételni valamit. A különbség a, az elv és a hatás között. a ö, hatás korlátozott, azért mert a ö, finanszírozás is az. A ö, vidéken ö, Nehéz ezt megvalósítani. További kérdés, amelyel szembe találjuk magunkat. Az én vidékem ez egyik legfontosabb. A mezőgazdaság iparosításának hatásai ellen küzdelemre gondolok Monsterből, Írország déli feléből jövök. Egyre iporosodottabb a mezőgazdaság. Az EU hogyan ö, tudja segíteni ezeket az embereket? Ez komoly kérdésé válik a mezőgazdaságban. Nem tudom eléggé ö, aláhúzni, hogy itt szükséges lépni. Ö, munka alkalmak megtartására kell fordítani a támogatást. Ez egy nemzedéki kérdés, főleg ö, ott, ahonnét én ö, származom, Írországban. Hatékonyan ö, kell felhasználni az eszközöket, hogy többen maradjanak a mezőgazdaságban megdolgozni a földöket. Én ezt ö, tudom, személyesen egy ilyen mezőgazdasági üzemben nőttem fel nemzeti és EU szinten. Meg kell bizonyosodnia felől, hogy lebomlanak az akadályok, diversifikálni kell a mezőgazdasági üzemeknek a tevékenységét. EU és nemzeti szinten olyan politika szükséges, amely lehetővé teszi a diversifikálást. A ö, kormányok részben az EU politikáját ö, alkalmazzák. Nagyobb diversifikáció van ö, szükség ahhoz, hogy az emberek ott maradhassanak a mezőgazdaságban. Még egy-két megjegyzés a szélesebb azt hiszem, hogy nem prioritás, nem az első számú prioritás. Jó, fontos vidéken de nagyon sokféle vidék létezik, például hegyi vidék. Azt hiszem, nagyon nagy zúgás hallható a teremből, így nehezen hallható az előadó. Grazie, Evans Garcia. Köszönöm, Evans Garcia következik. Presidente. El desarrollo rural es una de las políticas... A vidékfejlesztés az egyik legjobb politikája az EU-nak. Kár, hogy ennyire alulfinanszírozott. A 2005-ös brüsszeli megállapodás nagyon szűk markó volt nehéz a vidékfejlesztés finanszírozni, pedig ez egy nagyon fontos része az EU tevékenységnek. A következő pénzügyi tervben a tagállamoknak a költségvetése erőfeszítés kell tegyen, hogy megfelelő finanszírozás jöjjön létre. Köz, hiszek a közös mezőgazdasági politikában, az európai polgároknak megfelelő minőségű és áru élelmiszerre van szükség, addig is, amíg a Lisszaboni szerződés életbe lép. A finanszírozásból indulok ki, mert a dohány közös rendtartásának szabályozása óta a támogatás 50%-a a vidékfejlesztésre tevődött át. Hogyan fogják elosztani a dohány támogatását, mely részét kapják a családok, mely részét a munkahely megtartás. A spanyol szakszervezetek kíváncsiak arra, hogy a spanyol program, vidékfejlesztési program hogyan akkor Három éves késésben vagyunk. Ez a három éves késés okozhatja-e azt, hogy pénzt veszít az ország? Köszönöm szépen. Verőle Pilár. Köszönöm szépen a prezentációt, de szerintem egy konzervet kaptunk felmelegítve. Szeretném hozzátenni valamit. A mezőgazdaság problémája az nem a vidékfejlesztés. A legjobb vidékfejlesztés az, hogyha a mezőgazdászok ott maradnak a mezőgazdaságban és megélnek belőle. Ez a probléma egyre kevésbé van megoldva. A mezőgazdászokra mindenféle kötelezettséget rónak a környezettel kapcsolatban. Nem versenyképesek a világ, a globalizált világ többi országával szemben. A mi áraink nem versenyképesek. Minden, ami nálunk van, az kívülről jön. A közös piaci rendtartás a mi mezőgazdászainkra ró kötelezettséget, de a külvilágra nem a rovarírtókról új szabályozást fogadtunk el. Sok déleurópai mezőgazdasági üzem le kell álljon, mert megfelelő termékek, megfelelő termékek felhasználásának ilyen. Marokkóban, máshol a dél-mediterrán vidéken fogják ezeket az árukat előállítani. Ezzel ártottunk a mi mezőgazdaságunknak és a fogyasztóinkon sem segítettünk. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy elgondolkozott -e ezeken a problémákon. Köszönöm, José Bové következik. Oui, euh, bonjour, Igen, jó napot kívánok! A bizottság szavait euh, hallván felmerül bennem, hogy a verseny, versenyképesség, szerkezet átalakítást tér mindig vissza ez komoly probléma akkor, amikor eltűnnek mezőgazdasági üzemek, eltűnnek a mezőgazdászok, csökkennek az árak, és ekkor versenyképesség rosszolni. Amikor majd két mezőgazdász lesz, akkor az egyik még mindig versenyképesebb lesz, mint a ö, másik, azt meg kell majd szüntetni. A versenyképesség, mint modell, túlhaladott az alapkérdés az, hogy tudunk-e úgy termelni, hogy ellássuk élelmiszerrel az európai lakosokat. A legutóbbi példa, az angol példa. Van egy híres sajtja, a Csedár idén először a import importnőt már nem tudja a saját sajtát elég, elegendő mennyiségben gyártani Anglia. Hát ez hihetetlen. Ilyen irányba ö, megyünk, vagy valami kopernikuszi forradalom kell, modellt kell váltani, a versenyképesség, meg a szerkezetváltás. Nem. Ilyen logikával nem tudjuk folytatni. Fontos látni, hogy nem lesz vidékfejlesztés, ha nincsen vidéki lakos. Vagy hát a ö, sivatagot kell majd ö, be ö, ö, számítani, de hát ez már a turizmus kérdése, nem a mezőgazdasági. Danten következik. Azt hiszem, hogy a különböző hozzászólások világosan megmutatják, hogy a második pillértől sokat akarunk. Azt kérjük, hogy szolidaritás intézkedések legyenek, mint például a nehéz vidéki zónákban. Azt kérjük tőle, hogy a modernizáció, a versenyképesség elősegítéséhez járjon hozzá valamint azt akarjuk, hogy finanszírozza a mezőgazdaságot, illetve a környezetvédelmet. A élénkítési program keretében finanszírozni fogjuk a digitális társadalmat. Jó, ez a vidékfejlesztés szolgálja, mezőgazdasági költségvetéshez tartozna ez a következő programról el kell gondolkozni, hogy mi lesz 13 után. Dönteni kell. A mezőgazdaság és a vidék fejlesztésének költségvetésébe is beletartozna ez, ami a városfejlesztésbe, az urbanizációba tartozik, azt esetleg nem nekünk kellene. Van még egy utolsó felszólaló, Albert Dess. Köszönöm, elnök úr. Sajnos egy másik szakbizottságban kellett szavaznom, és azért nem tudtam követni a teljes bizonyal érdekfeszítő vitát. Még egy szempontot szeretnék bevinni a vitába, amiről a kollégák már szóltak. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a, az agrárpénzeket nem célidegen módon használják fel. 40%-a megy a költségvetésnek mezőgazdasági kiadásokra, és ezek hatalmas összegek, és ezek egy részének semmi köze nincs a mezőgazdasághoz. A vidékfejlesztés egyes tagállamokban nagyon különböző szemléletmódban kerül kezelésre. Egyes tagországokban arra használják a pénzeket, hogy a fal falvak felújítási programjait finanszírozzák. Van például egy 70 házas falu, ahol már csak két gazdálkodó él hogyha lezárult a felújítás, akkor a két gazdálkodó már nem is használhatja azokat a felújított utakat, amelyeket a mezőgazdasági pénzekkel új, újítottak fel. Nos, ez nem lehet a vidékfejlesztés célja. Ugyanezért érvényes a szélesebb internet fejlesztésére. Ez nagyon fontos, de ez egy központi feladat, nem feltétlenül egy olyan feladat, amelyet a mezőgazdasági politikából kellene finanszírozni, hiszen más költségvetési források vannak erre, hogy általános módon a tagállamok a vidéki területeket is el tudják látni szélesávú internet eléréssel. Két, azt hiszem, hogy 2007-2013 között sokat kell vitáznunk erről, hogy olyan módon ö, használjuk fel ezeket a pénzeket, hogy ez valóban a mezőgazdaság hasznára szálljon, hiszen a legjobb vidékfejlesztés a stabil mezőgazdaság, erre kell törekednünk. Elnök? Mielőtt megadom a szót Laris Hoffman asszonynak, jó magam is tennék egy rövid észrevételt. Ez a mezőgazdasági politika nagyon fontos pillére, mégpedig a vidékfejlesztés. Nagy örömmel hallgattam meg valamennyi felszólalót ma, illetve azt a kín- kívánalmat, hogy a mezőgazdászok, a gazdálkodók igényeit helyezzük középpontba. Hiszen Európában gyakran foglalkozunk a polgárok érzékenységével, gondjaival, a környezetvédelmet, illetően beszéltünk a növényvédőszerekről, beszéltünk az állatjólétről, az új aggodalmakról, amelyeket a mostani társadalom kifejez. Gazdálkodóinknak követniük kell ezeket a szabályokat. De gyakran nem fordulunk hasonló figyelemmel afelé, amit a gazdálkodóknak kell tenniük annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjanak, hogy továbbra is versenyképesek legyenek, szerepük legyen a piacon. Azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a mezőgazdasági politika ezen fontos pillérét támogatni, tehát a vidékfejlesztést, és soha ne felejtsük el, hogy figyelmünk középpontjában a gazdálkodók a stabil mezőgazdaság kell, hogy álljon, ahogy Desz kolléga is mondta. A mezőgazdaságnak szerepe kell, hogy legyen a piacon, ahogyan Kapula Santos is említette. Soha nem szabad szem elől veszítenünk szakpolitikánk célját, azaz az erős mezőgazdaságot, amely él, és amely túl is éli a globalizációt, anélkül, hogy elfelejtkeznénk az európai mezőgazdasági modellről, amelyre büszkék vagyunk, de emlékezzünk arra is, hogy a gazdálkodóinknak meg kell állniuk a helyüket a piacon, más erős mezőgazdaságokkal versenyben. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Laris Hoffmannak. Yeah, Köszönöm szépen ismételten, tisztelt elnök úr! Kérdezem a kérdéseket is. Nagyon sok olyan kérdés van, amiről már folytattunk vitát, tehát meglehetősen sok anyag van, amin gondolkodhatunk, és sok olyan felvetés van, amit önök említettek, és amit én mindenképpen feljegyzek, és az elkövetkezendő hónapokban foglalkozni fogunk ezekkel, illetve jövőben is gondolunk majd ezekre. Az első rész a pénzügyi kérdés, Nikolson úr említette, elmondta a véleményét, mely szerint nincs elegendő pénz a második pillérben. És ez bizonyos mértékig természetesen igaz is. Illúzió lenne azt gondolni, hogy még ezekkel a hatalmas pénzösszegekkel, 250 milliárddal is és mindent meg tudnánk oldani a mezőgazdaságban. Tehát az én véleményem szerint ez csak egy kis része annak a pénznek, ami az egész eh, szerkezetátalakításhoz, adaptációhoz és gazdasági követelményekhez szükséges a vidéki területeken. De először is hagyd mondjam azt, hogy természetesen amit kapunk ebben az adag ebben az adott időszakban, sokkal kevesebb volt, mint amennyiben reménykedtünk. De az eredeti összeget a bizottság javasolta, Garcia úr említette, hogy körülbelül 20 milliárddal kerül csökkentésre az új időszakban. Ez egy lényeges csökkentés. És még azt is mondanám, hogy azt se felejtsük el, hogy nem tudunk mindent megoldani, de a tagállamok feladata, hogy kijelöljék a fókuszpontokat. Tehát a tagállamok kell látni, hogy hol kerülhet a pénz legjobban felhasználásra. Ez a tagállamok felelőssége, ezt mi nem láthatjuk innen. A tagállam felelőssége, hogy a rendelkezésre álló pénzt a lehető legjobban használja fel ezt követően a 600 millió kérdése. A 600 millió, ami a kilábalási csomagból kerül, ez idén kerülhet felhasználásra, de nem kell, hogy idén kifizetésre is kerüljön. Ugye, hogyha mondjuk novemberben, decemberben jóváhagyunk valamit, akkor egyszerűen nem lesz idő arra, hogy még a kifizetés is idén történjen meg. Van egy alapvető szabályunk a vidékfejlesztésben és a strukturális alapoknál is, hogy egy adott évben felhasználásra kerül, eldöntik a projektet, tehát a tagállam már enged engedélyezheti, hogy elinduljon az elemző munka, a különböző projektekkel kapcsolatos munka, és kifizetni viszont két évvel később, akkor ö, tudja, amik, tehát 2012 végéig kifizethető lesz a pénz. Tehát nem ö, mindig a, azonnal kell, hogy kifizethető legyen az a pénz. A másik kérdés, hogy van-e elegendő ellenőrzés a pénzek felett. Ezt mondhatnám, hogy van egy kialakult struktúránk ehhez. Kezdjük a hivatalos ellenőrzési részt, de ennek nagyon komoly technikai elemei vannak. A tagállamok megvannak a saját követelményeik, és a mi követelményük megvan az, hogy hogyan kell ezt administratív szempontból ellenőriznünk, és kell helyszíni ellenőrzéseket is végezni, hogy megnézzék, hogy egy adott beruházás valóban megvalósult-e, hogy ott az adott területen van-e valami. Vannak olyan gazdaságok, előfordul, és hogy azt is ellenőrizni kell, hogy a gazdálkodó vagy egy más, aki pénzt kapott, az azt csinálja-e, amire a pénzt kapta, és megfelele a kiadás a szabályoknak. Ez nem csak azt jelenti, hogy megfelelő összekerült elköltésre, hanem az is, hogy megfelelően ö, jogszerűen került-e felhasználásra a pénz. Tehát ez a hivatalos ellenőrzési keret. Továbbá a tagállamoknak be kell számolniuk arról is, hogy mit csináltak a pénzből. Például a vidékfejlesztésnél vannak éves jelentések, a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy hogyan használták fel a pénzt, és mik az eredményei a kiadásoknak egyrészt mutatókban, eredménymutatókban és hatásmutatókban. Ez egy nagyon nagy fejezet, amiről szerintem még fogunk majd beszélni, az egységes mutatók európai szinten olyanok, hogy a tagállamoknak mind ugyanazról kell beszámolniuk. Ugyanígy a foglalkoztatásról hány munkahelyet hoztak létre. Vannak munkaügyi adatok, kedvezményezetek száma, elköltött összeg, de vannak bonyolultabb mutatók is, amelyek mondjuk egy-egy politikának a hatását vizsgálja fel, például a vízgazdálkodás területén. Ez önmagában egy külön fejezet. De alapvetően a tagállamoknak minden évben kell jelentést készíteniük, és arról is be kell számolniuk egy adott időszakban kétszer, hogy a politikai stratégia megvalósult-e. Tehát van egy stratégiai jelentés, 2010-ben lesz, akkor van egy félidős jelentés, amikor meg kell mondani, hogy a kitűzött célját sikerült elérni az adott programnak. El kell mondjam ugyanakkor, hogy ez nem mindig egyszerű, hogy minden tagállamtól minden tagszám, számat, számadatot megkapjunk. El tudják önök is képzelni. Valamikor ez nagyon nehéz. Bizottságokban dolgozunk a tagállamokkal, van egy külön értékelési hálózatunk, úgyhogy próbáljuk rákényszeríteni a tagállamokat, hogy mondják el, hogy mi az eredménye a politikának, mi a hatása a politikának. Ez rendkívül fontos, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre. Ami mindenképpen megvan, megvan a céljaink, amit a tagállamokkal együtt határozunk meg. A, tagá- a programban meg kell határozni a célszámokat, azt, hogy mi lesz a programnak a hatása, milyen eredményei lesznek a különböző intézkedéseknek, és azt is, hogy mi a az outputja. Nem minden tagállamtól kapjuk meg ezeket a számokat, de a 88 programból 50-re megvannak. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz munka ez, és a tagállamok is igyekeznek a saját rendszereiket kialakítani és jóváhagyni. Tehát itt mindenképpen van egy törekvés arra, hogy ez a politika elfogadható, szavahihető legyen a nagy közönség számára is. Abban egyetértek, hogy a mai tájékoztató egy kicsit statikus volt, és azt nem tudta bemutatni, hogy ma per pillanat hol tartunk, de ez is majd el fog készülni akkor, amikor az állapotfelmérésnek az újraprogramozása megtörténik és a politikák végrehajtását vizsgáljuk. Tehát majd erre még vissza fogunk térni. Holstein or Holstein úr azt kérdezte föl, hogy az új munkahelyek teremtése hogyan áll. Nos, erre a válasz részben már megtörtént más kollégák részéről, akik azt mondták, hogy a mezőgazdaság esetében azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen a munkahely vesztés ellen küzdünk folyamatosan. Én személy szerint nem gondolom, hogy túl sok munkahelyet tudunk létrehozni. Egyes esetekben ez lehetséges, de sok esetben nem. Tehát úgy gondolom, hogy mindaz, amit teszünk a mezőgazdasági ágazatok szerkezet átalakítása érdekében, az segíthet a munkahelyek számának fenntartásában, tartós munkahelyek fenntartásában. És ez segítheti a piaci helyzet uralását. Ezt világosan kell látni a jelenlegi piaci helyzetben, és ezt nem tudunk más tenni, mint el kell fogadni. Természetesen ezt nagyon nehéz elfogadni a támogatási intézkedések a hármas tengely mentén természetesen tartalmaz új munkahelyteremtést. És minden esetben ami megtörténik, az lehetővé teszi, hogy hozzájáruljunk a munkahelyteremtéshez. És ezzel kapcsolatban szeretnék beszélni a beruházásokról is, amelyek nagyon nagy ágazatot érintenek, és ez egy kicsit más, és figy- hallgassuk meg, a legtöbb mezőgazdásznak ma már van számítógépe. És így módon a saját gazdaságukban tudják használni a számítógépet, és nem csupán az időjárás adatait, hanem a piaci árakat tudják lehívni így módon az internetről, hanem talán egy háztartásbeli nő is használná ezt, vagy a gyermekei. Tehát ennek van egy szociális aspektusa is, amit nem szabad elhanyagolni. Tehát ez a széles sávú internet elérés nagyon fontos, véleményem szerint. Az, hogy most ebből, ezt csak ebből az alapból finanszírozunk, vagy más alapokból is, az egy másik kérdés. A múltban a szerviz szolgáltatásra helyeztük a hangsúlyt, és a képzésre, a tréningre, a továbbképzésre, tehát, hogy kiképezzük az embereket, hogy képesek legyenek használni ezt a technológiát, ezt a technikát, hogy a megfelelő szolgáltatásokat igénybe vegyék ott, ahol van internet. Az infrastruktúra tulajdonképpen a strukturális alapok vagy a regionális alap kérdése, és ebből bonyolítják ezt le, de ott elég kevés a kiadás az infrastruktúrára. 12 milliárdot adnak ki a struktúrás alapokból és a regionális alapokból csupán csak 2 milliárdot a szélessávú internet elérésre. És a vidéki területek problémája éppen az, hogy ott nincs infrastruktúra. Tehát nem lehet a szolgáltatásokat vagy a továbbképzést előmozdítani, hogyha az alapfeltételek nem teljesülnek. Az alapoknak tulajdonképpen együtt kellene működniük, és fel kellene osztani a feladatokat. A tagállamoknak kellene erről dönteni, és azt hiszem, hogy nem kényszeríthetjük őket, hogy egy bizonyos támogatási struktúrát használnak fel ebben az összefüggésben. Ezt a döntést maguknak kell meghozniuk. Azt hiszem, hogy ez a programokban is világos, amikor kifejtik, hogy használják ezeket a programokat, de más forrásokból is teljesítik az ezen a területen felmerülő igényeket. Um, um, Valaki azt is említette, azt hiszem Smith úr talán, hogy az egyetlen célja, a cél, amit figyelem előtt kellene tartani, e, illetve ami az egyetlen célunk, az a e, jövedelmező élelmiszer e, termelés. Azt hiszem, hogy ez az egyik két célkitűzés, de szerintem a társadalom mást is vár tőlünk, és szerintem nem szabad ezt túl rövidre zárni, hogy mit tud nyújtani a mezőgazdaság. Ez egy önkorlátozás lenne, hogy élelmiszert, egészséges, jó ételmiszert termelünk elfogadható áron. Nagyon sok mindent elveszünk a mezőgazdaságtól a fejlődési lehetőségekből. Tehát 90%-át használják a, a, a földterületeknek, ez egy nagyon fontos feladat önmagában a természeti környezet megőrzése, fenntartása, ez is ide tartozik. Van ennek környezeti pozitív hatása is, abban az esetben, hogyha van tényleges mezőgazdasági termelés. Ez fontos, a mezőgazdasági termelés alapvetően fontos ahhoz, hogy a mezőgazdaság az úgynevezett közhasznú termékeket is elő tudja állítani megértettem, hogy itt van még egy másik pont, a B pont. Egy olyan folyamatban vagyunk, ahol a ö, jelenlegi köztes hátrányos területeket vizsgáljuk, amelyek nem hegyvidékek, nem nagyon távoli területek, hanem a valahol a kettő között vannak, de természetes hátrányokkal rendelkeznek ezek is valamilyen kompenzációt igényelnek ahhoz, hogy a gazdálkodók ne mondjanak le a földművelésről, ezt már több alkalommal megemlítettük. Van egy olyan veszély, hogy ezek a régiók, amelyek sok esetben hegyvidékiek, nem látnak a gazdálkodók lehetőséget arra, hogy ezeken a területeken tovább gazdálkodjanak. Ez egy nagyon nagy veszély és rossz dolog lenne a biodiversitás szempontjából. Tehát ezeket a régiókat valamilyen módon támogatni kell. Ami az elválasztási körülhatározási kérdést illeti, egy olyan rendszerre van szükségünk, ami jobban átlátható, amiknek objektívek a kritériumaik, és amelyek 27 tagállamban alkalmazhatóak ugyanazon mutatók alapján. Erről tárgyalunk már egy ideje a tagállamokkal, és a tagállamok most próbálják a technikai eh, részleteket eh, kidolgozni és kitalálni, hogy melyik az a eh, rendszer, amit a kutatóközpont kidolgozott, az használható-e az ő konkrét esetükben. Most azt várjuk, hogy a tagállamok visszajöjjenek hozzánk és jelentsenek, hogy mi van a tesztek szimulációs tesztek mit mutatnak. Jelenleg 150 különböző mutatónk van, amit használnak a tagállamok. Hogyha ezt a számot le tudnánk redukálni egy kisebb számú mutatóra, és jobban harmonizált mutatókra, az nagyban növelné ennek az intézkedésnek a szavahihetőségét és értelmezhetőségét. Akkor volt a versenyképességgel kapcsolatos kérdés, Bové úr említette ezt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ember, és egyetértek, az embereknek versenyképesebbeknek kell lenniük, haladás útjára kell lépni, stb. Ezt ismerjük, de szerintem nem szabad a versenyképesség definícióját nagyon szűken értelmezni. Véleményem szerint lehet kisgazdaság és lehet versenyképesség, de nem lehet kisgazdaság, és nem lehet, nem lehet az, hogy van öt tehene, két hektár búzája, és ebből akar megélni. Ez nem működik. A versenyképesség az az a kérdés, hogy hogyan tud túlélni egy gazdálkodó, hogyan tudja a gazdaságát, a feltételeit úgy alakítani, hogy a jelenlegi környezetben feltételekkel megéljen. És ehhez kell javaslatokat tenni a gazdálkodóknak a országos szinten, hogy megfelelően tudjanak alkalmazkodni, hogy más gondolkodást alkalmazzanak, hogy ez biogazdálkodás-e, vagy egyéb. Az egy véleményem szerint például a biogazdálkodás megint csak egy egy versenyképes terület. Vannak a nagy gazdaságok, nem arról van szó, hogy van a nagy gazdaság és a kis gazdaság nem versenyképes. Képes. Tehát nem lesz így elválasztani, hogy a nagy versenyképes, a kicsi nem hogyha a politikánkban nem gondolunk ezekre a gazdákra, nem segítünk irányt váltani, nem segítünk, hogy a gazdaságukat, az üzleti tevékenységükből kihozzák a maximumot, akkor nem biztos, hogy maguk eljutnak oda, de maguk is eljutnak előbb-utóbb, csak nagyon nehezen. Ezért nehéz a politikának megvédeni a gazdálkodókat mindentől, ami a piacból érkezik hatásként. Még egyszer azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy a versenyképés az mindenképpen azt jelenti, hogy a nagyok lesznek a sikeresek, és a kicsik eltűnnek. Ez így nem állja meg a helyét. Azt is el kell mondanunk, és erről is volt már szó, hogy eh, körülbelül 6 millió olyan eh, gazdaság van, ami félig eh, megélhetési gazdálkodás. Ez azt jelenti, hogy ezek a gazdálkodók csak mezőgazdaságból nem tudnak megélni, hanem vannak egyéb megoldások. Most vagy váltanak, és valami olyat kezdenek el termelni, amiből valóban meg tudnak élni, és akkor csak mezőgazdaságból élnek, vagy egyéb kiegészítő tevékenység is kell a megélhetésükhöz. Itt is lehetőségeket kell teremtenünk, amit a tagállamok is átvehetnek, és itt jön szóba a diversifikálás, segíteni kell a diversifikáláshoz való hozzájutást. Tehát azok a gazdálkodók, akik kizárólag mezőgazdaságból nem tudnak megélni, vagy ki akarnak vonulni a mezőgazdaságból, ezt megtehessék támogatással. Mindeddig úgy gondolom, hogy a 13%-a a pénznek, ebből a költségvetésből, ami nem közvetlenül mezőgazdaságra kerül elköltésre, de ezt is látni kell, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a mezőgazdasági, a vidékfejlesztés elviszi a pénzt a mezőgazdaságtól. De ennek a 13%-nak nagyon része ez a gazdák alkotások diversifikálására megy, tehát ez végül is egy második láb, lábon állás mondjuk a mezőgazdasági tevékenység mellé áruszállítást vagy turisztikai tevékenységet is folytatnak, és ami valóban ki, teljesen kikerül a mezőgazdasági területről, az egy nagyon kicsi összeg, és sok esetben a mezőgazdaságot is ugyanakkor ez mégiscsak közvetlenül érinti. Ha ez nem tetsző formában történik, ahogy ezt említette például Dessúr, hogy van mondjuk egy falu felújítási program, és utána a traktorral a paraszt nem mehet át a falon, hát ez természetesen nem jó, és ilyenek nem lenne szabad lennie. Ez egy másik dolgot vet fel, hogyan tudnak a, az emberek beleszólni, abba az adminisztráció, hogy beleszóljanak abban, hogy hogyan kerül a pénz elköltésre. Szerintem először is van a monitoring bizottság, van egy monitoring bizottság minden egyes programra, ahol az adminisztráció is jelen van, és az összes érdekképviseleti csoport, környezetvédők, regionális, a tájvédelmi csoportok, különböző minisztériumok és mindazok, akik érdekeltek. És ezeknek az embereknek van beleszólásuk abba, hogy mi történik a programmal. A másik dolog, van a szabályozás, hogy a az érdekeltek, a részügyeseket meg kell, hogy kérdezzék a tagállamok, és olyan esetben is, hogyha jelentős változás történik a programban. Tehát látni kell, hogy mit, tudnunk kell, hogy mit tartanak az emberek fontosnak, ők hogyan látják a dolgaikat, de itt ez egy kicsit mindig egy globális megközelítés, tehát egy eljárást kell megfogalmazni és megalkotni mindenképpen kell, hogy legyen ennek egy vezetője, és ezért szorgalmaztuk ezt a megközelítést, mert úgy gondoljuk, hogy a helyi emberek, akik ott vannak helyben, sok esetben bele kellene, hogy tudjanak szólni abban, hogy egy-egy konkrét területen mi történik. Természetesen egyetértek azzal, hogy a képzés és a gyakorlati tudnivalók megosztása nagyon fontos gyakran alábecsülik ennek a fontosságát. Nagyon jó intézkedések lehetnek a mezőgazdaság, környezetvédelem területén, de nem tudják a gazdálkodók mit tegyenek. Ugyanez a vízgazdálkodással sok víz probléma van Európában. Azt hiszem, hogy a gazdálkodókat informálni kell, képezni kell őket, tanácsokat kell adni, hogy hogyan boldoguljanak jobban. A tagállamok érdekében áll erőfeszítést tenni ezen a területen. Yes, there was a question as regards the, yeah, there was a question as regards um, the spending pattern. Más a kiadások sémája a régi és új tagállamoknál. Apró különbségek vannak. Az általános modell mondjuk azért hasonló. A legnagyobb ö, részt a második tengelyre költik, és a leg kevesebbet a hármasra. Az újak a versenyképességben gyengébbek, ott szerkezetváltás szükséges, a piaci követelményekhez kell igazodniuk kevésbé foglalkoznak a környezettel, és kevésbé foglalkoznak a hármas tengelyel. Ez néha sajnálatos, mert szükség van arra, nagy szükség, hogy biztosítsuk a mezőgazdaságon kívül is a gazdasági tevékenységet vidéken. Ezt ez főleg a fiatalokat szolgálja, akik ott akarnak maradni vidéken, de nem mezőgazdasággal foglalkozni, csak akkor maradnak, hogyha van lehetőségük munkát találni ott. Még egy utolsó megjegyzés Szafi asszonynak volt kérdése a dohány támogatással kapcsolatban, az új feleményekkel kapcsolatban. Nos, a tagállamok megkapták ezt az összeget a vidékfejlesztésben. Egyes tagállamok a programozási időszak elején kidolgoztak egy stratégiát arról, hogy mi történjék azon régiókban, amelyeket érint az új dohánypiaci helyzet ezek jelezték, hogy egyes dohány minőségeknél akarják javítani a helyzetet. Van, ahol ez nem életképes, és más lehetőséget akarnak létrehozni. A kérdés tehát a következő. Sok ö, intézkedés használható a vidékfejlesztésben, például arra, ö, hogy egy termés fenntartassanak, hogyha ez életképes de arra is van eszköz, hogyha el akarják hagyni a dolgozók azt a területet, azt az ágazatot, átszerkezetváltás legyen, vagy a mezőgazdaságon kívül találjanak alkalmazást, kisvállalatok létrehozása például. Vannak olyan tagállamok, amelyek cégeknél nincsen ezzel kapcsolatos stratégia, és amelyek továbbra is jelentős mértékben beruháznak a dohány ágazatba. Pontosítani kell, hogy ez pontosan mit szolgál, milyen a piaci helyzet. Csak akkor lehet a programokat rendesen megítélni. Mint mondtam, egyes tagállamok ebben az úton indultak el, mások pedig még nem véglegesítették, hogy mit szeretnének csinálni, és itt várni kell. Egyelőre konzultálunk ezekkel a tagállamokkal, megnézzük a javaslataikat, és meghallgatjuk a magyarázatokat. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé a végére jutottam. Ha nem mindenre válaszoltam, akkor elnézést kérek. De ö, remélem lesz még véleménycserére lehetőség, és természetesen készen állunk a program készítés után visszatérni az önök körébe egyelőre pénzügyi számokat csak erre az évre adhatnék, de hát ez se felel meg a végleges állapotnak. Köszönöm szépen. Bene. Ringraziamo la commissione. Köszönetet mondunk az Európai Bizottságnak, Loris Hoffman asszonynak. Érdekes vita volt, bizonyosan folytatni fogjuk ezt a vitát. Más híreket is várunk a bizottságtól. Most pedig Áttérnék a napirend utolsó két pontjára, hogy lezárhassuk a szakbizottsági ülést. Következik tehát a 13-as napirendi pont, a mezőgazdasági bizottság 2010 évi ülésnaptárának megerősítése címmel meg kell tehát erősíteni a 2010-es üléseket. Az a probléma, hogy a lehető legtöbb időt kértük a munkákra, hogy megfelelhessünk a valós igényeknek, amelyek azonban esetleg kevesebb időt tesznek majd szükségessé, tehát tájékoztatom önöket a 2010-es év üléseiről ezáltal. Ma délelőtt a különböző frakciók koordinátoraival határozatokat hoztunk a jelentéstevők kinevezéséről, az egyes jelentéseket illetően, és a frakciók vezetői tájékoztatni fogják önöket a koordinátorok ülésén hozott döntésekről. Egyéb napirendi ponttal a Josti Van Island kérte a szót, és vele zárjuk mai szakbizottsági ülésünket. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét a állatállományt kapcsolatos helyzetre, a sertésekre gondolok. Most először 30 év után ott tartunk, hogy az ellátást sem tudjuk biztosítani, nagyon drágán az EU nak a nulla toleranciája jelentős problémát jelent. Kettő és fél millió eurót jelent a minden olyan eset, amely a törvénynek ellentmond a genetikailag módosított állományról van szó. A, az engedési eljárás fel kell gyorsítani, különben külföldről jön az ellátás. Köszönöm. Köszönjük ezt a felszólalást ezzel berekezthetjük szakbizottsági ülésünket. Október 12-én hétfőn 15 órakor kerül sor a következő ülésre, az azt követő ülésre pedig november 9-én, 10-én kerül sor. Köszönöm, viszontlátásra a következő ülésig.